Pan przewodniczący! Az elnök. Good morning. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Megnyitom az ülést. Napirendünkön az első pont Vidal Quadras úr jelentése a gázellátás biztonsága címmel. Megadom a szót az előadónak, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr!